Dear colleagues. Kedves kollégák. Kedves kollégák, úgy gondolom itt az ideje, hogy megkezdjük a munkát. A bizottsági alelnök úr Sefkovics úr érkezett közénk, és azt gondolom, hogy a tagok végighallgatják majd az ülést. Úgy gondolom, hogy itt az ideje, hogy kellő időt számítsunk erre a témára. Annyit szeretnék mindösszesen elmondani első pontként, ha nincsen kifogások, akkor elfogadottnak tekintjük a napi rendet. A második pontban pedig a mai tolmácsolásról szeretnék szólni, 20 nyelvre történik tolmácsolás. Egyébként elektronikus úton is elérhető az EpiWeben és internetes közvetítésre kerül sor. ami a koordinátorok ajánlásait illeti, ezeket elektronikus úton elküldtük. Amennyiben nincs kifogásuk, akkor ezt is elfogadottnak tekintjük. A negyedik pont pedig, látják, hogy haladunk. Röviden beszámolnék az intézményközi tárgyalások állásáról az új élelmiszerekről van szó, a negyedik háromoldalú mm, párbeszéd volt a bizottsággal és a tanácssal egy erős tárgyalást folytattunk a fő pontokról, amelyekben nem tudtuk megállapodni korábban. Az első pont a delegált jogszabályokkal foglalkozott, ugyanis mi kitartunk az álláspontok mellett a második pent a klónozás témáját ölelte fel, ahol a mm, nem ugyanaz a pozíciók, mint a tanácsi eh, eh, javaslatot tettünk egy új cikkre. Abban bízunk, hogy a tanács egyébként belemegy végül is egy preambulum bekezdésbe. Erről folyta a vita, és egy tanácsot, hogy ajánlást teszünk a tanácsnak, hogy ezt megoldjuk ezt a kérdést, ami a választ illeti, a kompromisszumos csomaggal kapcsolatban pedig úgy számolunk, hogy megszületik ez a hétvége felé a tanács részéről. Most pedig megkezdhetjük az ötödik napirendi pontunk megtárgyalását. A napirendünk kapcsán Sefkovics alajnök úrral lesz eszmecserénk, méghozzá ő nyilván a bizottság képviseletében beszél szokás szerint Először a vendég kap szót, az Energia Unió témájában fog szólni. Bevezeti az ülést egy rövid előadással, és utána eszmecserére kerül sor. Azt gondolom, vannak pontok a napi renden, amelyeket végig kell venni, és nyomon követjük, eh, amit eh, tesznek a Párizsi konferencia kapcsán. A decemberben lesz ez a klímaváltozással kapcsolatos konferencia. Milyen prioritásokra számíthatunk, milyen fejlemények vannak a tárgyalások során és beszéljen kérem az Energiaunió aspektusairól ebben az összefüggésben. Úgy gondolom, hogy a szakbizottság tagjai jelentősen érdeklődnek ez iránt. Nyilván érdekel bennünket, hol tartunk, milyen újdonságok vannak, új hírek születtek, 2015-ös munkaprogram, kapcsán, illetve 2016-os munkaprogram előkészületével hol tartanak, mire számíthatunk az elkövetkező időszakban. Hogyha lehet, akkor egy 15 percben kérem foglalja össze a prioritásait az említett témákban és a fő ügyekben, amelyek itt előttünk vannak. Parancsoljon! Mr. Uh, President Lavia, honorable members of the Envy Committee, dear, uh, dear colleagues. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők! Eh, amikor belenéztem a naptáramba, láttam, hogy utoljára, amikor itt jártam, az nem is olyan régen volt, négy hónappal ezelőtt. És eh, akkor egyfajta víziót, egy jövőképet vázoltam fel önöknek egy ambiciózus energiaunióról. Megvitattuk, hogy hogyan lehet megfizethető, biztonságos, versenyképes, fenntartató energiát biztosítani minden európai számára. Fontos volt, hogy meghallgassam önöket, az önök gondolatait, és biztos ők abban látták, hogy sok gondolatukat figyelembe is vettük az Energia Unió publikációjának utolsó változatának elkészítésekor február februárban. Ez egy olyan közlemény volt, ami az előző ülésen megvitatott, felvázolt jövőképet konkrét stratégia nyelvére fordította le. Az Európai Tanács jóváhagyta az Energiaunió stratégiáját, ezt a parlament sok frakciója üdvözölte, ezt köszönöm, és azt hiszem a polgárok és fontos szereplők érintettek és üdvözölték a stratégiát. De ez csak a kezdet volt, egy döntő, fontosságú folyamat kezdete. Most eljött az ideje annak, hogy az Unió előnyei megvalósuljanak. A szavak helyett most már eljött a tettek ideje. Ma reggel bejelentettem egy új és kulcsfontosságú szakaszt, az implementálást, politikai, diplomáciai és jogalkotási szinten konkrét cselekvésekre kerül sor. Ugyanúgy, mint az előző szakaszban, az Energiai Unió családhoz tartozó mindegyik biztos, szorosan együttműködve fogja megvalósítani ezt a stratégiát, együttműködve az Európai Parlamenttel. Erre a közös fellépésre mindenképpen szükség van, mert ez már eddig is nagyon sikeresnek bizonyult. Hogyha most megengedik, gyorsan végigmegyek ezen a három fejezeten. Világos, hogy az Energia Uniót most el kell vinnünk a tagállamokhoz, a nemzeti parlamentekhez, a polgármesterekhez, szociális partnerekhez, vállalkozások képviselőihez, diákokhoz, agytröztökhöz. Ez az Energia Unió túrám célja, ezt ma reggel már bejelentettem, el akarom magyarázni ott helyben, hogy az Energia Unió mindenkinek jó, a fogyasztóknak, a gazdaságnak és a környezetnek egyaránt. Tehát ez egy hármas pozitívumot hordoz magában. Meg kell vitatni a polgárokkal, politikai szereplőkkel, hogy az Európai Energia Unió mit jelent számukra és az országok számára. Az ország látogatásokat felhasználom majd arra is, hogy megtaláljam a legjobb gyakorlatokat, és egész Európában példákon keresztül elmondjam, hogy hogyan tudjuk megvalósítani ezt az átállást az energetikában, amire Európának szüksége van a helyi szereplők, polgármesterek, KKV-k, befektetők, beruházók itt Európában sok tapasztalattal rendelkeznek, és ezt kell most felszínre hoznunk, támogatnunk kell őket, nekünk döntéshozóknak. Az Energia Unió országjárásom lehetővé teszi majd a nemzeti kormányok számára, hogy elmondják ők, hogyan értékelik a lehetőségeket, a kihívásokat az energetika, az klíma területén. A bizottság elemzését ezt majd kiegészíti, és a nemzeti párbeszéd eredménye megbízható, aktualizált országspecifikus anyagok kell, hogy legyenek, ajánlásokkal megtűzdelve. Amikor ez elkészül, akkor ezeket közé tesszük, és ez lesz az idén ősszel elfogadásra kerülő Energia Unió állapot, állapot első lezárt lépése. Robosztus, dinamikus, integrált, inkluzív és áramvonalasított irányító, rend, irányítási rendszerre van szükségünk az Energia Unióhoz. Egy erőteljes instrumentumra van szükség, hogy az előrehaladást nyomon tudjuk követni, és megnézzük, mi hol vannak még akadályok, nem csak nemzeti szinten, hanem regionálisan és európai szinten is. De mindez nem elszigetelten Brüsszelben fog elkészülni távol a valós végrehajtás valós kihívásaitól. Nem, ez csak akkor lehet hatékony, hogyha mindenki magáinak érzi ezt a tagállamokban, és a különböző szereplők körében egyaránt, szociális partnerek, polgármesterek, szabályozók, stb. De ezért rendszeres párbeszéd párbeszédet fogunk folytatni valamennyiükkel. Ez a robusztus irányítási rendszer megerősíti majd az Energia Unió fellépéseinek koherenciáját, a koordinációt, a felügyeletet, hogy ez a feladat könnyebben legyen megvalósítható, a számos beszámolási kötelezettséget is ekkor le fogjuk egyszerűsíteni. Jelenleg 200 ilyen kötelezettségünk van, 200 különböző jelentést kell a tagállamoknak elkészíteni a bizottság felé. Szeretnénk megváltoztatni ezt a rendszert, és ezért azt fogjuk javasolni, hogy minden tagállam egyetlen egy energetikai és klíma nemzeti tervet készítsen el, ami az Energiaunió fő elemeit tartalmazza majd. A demokratikus dimenzió kulcsfontosságú. Az Európai Parlamentet pedig továbbra is teljes mértékben be fogjuk vonni az erőfeszítésekbe. Visszatérve az országjárásomra, remélem, hogy önök, európai parlamenti képviselők segítenek majd nekem abban, hogy elvigyük az Energia Uniót minden polgárhoz az önök választó körzeteiben. Néhányan már érezték, hogy szívesen csatlakoznának hozzám, és részt vennének a konzultációkban. Kihasználom most ezt a lehetőséget, és szeretettel felkérem valamennyiüket, akit az érdekel, hogy vegyenek önök is részt ezekben a vitákban. Az országjárás végén megtartom majd az Energia Unió állapotáról, a State of Energy Union szóló jelentésemet itt az Európai Parlamentben. Aztán rendszeres időközönként egy dinamikus folyamat keretében haladunk tovább az Energiaunió teljes megvalósítása felé, folyamatos vitákat folytatva. Később majd még elmondom, az Európai Parlament általában és az önök szakbizottsága konkrétan is stratégiai partnerünk lesz az előkészület alatt álló jogalkotási csomag kapcsán. A politikai nyomvonal mellett eh, most rátérnék a második eh, dimenzióra, ez pedig a diplomáciai erőfeszítések. Itt két dologra fogunk koncentrálni. Először szeretnénk, ha minél több ország ambiciózus hozzájárulásokat eh, mutatna be a COP21 Párizsi konferencia előtt. Másodszorban pedig e- Európa energia az útvonalakat szeretnénk diversifikálni. Néhány hónap múlva a történelmi lehetőségünk lesz, hogy nemzetközi szinten találjunk válaszokat a klímaváltozásra. Európában csak akkor lehetünk hatékonyak, hogyha ezt egy őszinte globális erőfeszítés is kíséri. A kollégium több tagja aktívan dolgozik. Mogherini alelnök, Arias Kanyet biztos, a főtárgyalónk Mimica biztos, és sokan mások részt vesznek a COP21-re való felkészülésben. És tudom, hogy egy EP delegáció is segít majd nekünk abban, hogy az egész EU egy hangon szólaljon meg ezen a nagyon fontos konferencián. Én magam részt veszek majd egy pár messzédben néhány afrikai partnerünkkel. Elkezdtük már a, ezt az eszmecserét az Afrikai Unió képviselőivel itt Brüsszelben, és Afrikánba is el fogunk látogatni, szorosan együttműködve a francia COP21 eh, elnökséggel. Az energetikai diplomáciánk második fő eleme az energiaellátás diversifikálására épül. Arias Kanyeta biztos nemrégiben Észak-Afrikában járt földgáz ellátás kapcsán, azután Ukrajnával, Oroszországgal bilaterális megbeszéléseket folytattunk az úgynevezett téli csomagról, és szó van a déli koridorról, ami a kászpé tenger felől hozna a gázt Európa felé. Ez a munka folytatódni fog, hiszen hatalmas feladatot kell megoldanunk. Együttműködünk Arias Kanyet biztossal, abban is, hogy Dél-Kelet-Európa végül is integrálódjon az EU e energetikai rendszereibe, és a régió minden országa eh, legalább három különböző forrásból kaphasson gázt, és így eh, meg tudjuk szüntetni ezeknek az országoknak az elszigeteltségét, a bezártságát, amely már évek óta eh, rész, aminek évek óta próbálnak amiből kikerülni. Végül a harmadik szint jogalkotási és egyéb kezdeményezések az Energiaunió mind az öt dimenziójára kiterjedve. Ezek a kezdeményezések, és ebben az Európai Parlament társjogalkotó szerepe alapvető fontosságú. A bizottság még idén le fogja tenni ezt a jogalkotási csomagot az asztalra. Most röviden kitérnék erre az öt dimenzióra. Az első az ellátás biztonsága. Az év végéig bemutatjuk a javaslatunkat az ellátás, gázellátás biztonsági rendelet felülvizsgálatára vonatkozóan. Itt szeretnénk erősíteni az együttműködés regionális szinten, javítani a válságkezelést európai szinten. Egy fontos elem, hogy nagyobb legyen a transzparencia a, gá- a harmadik országokkal, harmadik felekkel megkötött gázszállítási megállapodásokkal kapcsolatban. E, Állatfogó stratégiát mutatunk majd be az LNG-vel, a cseppfolyósított gázzal és ennek a tárolásával kapcsolatban és a kormányközi megállapodások jövő év elejére fognak elkészülni. Februárban Kanyete biztos a belső piacra rátérek rá most, bemutatta, hogy hogyan tudjuk elérni a 10%-os összekapcsolási célt a villamosenergia hálózatok tekintetében. Csak ilyen összekapcsolt infrastruktúrával tud megvalósulni az, az Európai Unió valós belső piacra van szükség, és ehhez a jogszabályokat is meg kell alkotni. A bizottság tovább dolgozik, és a konzultatív kommunikáció Innováció az villamos energia piac nevű közleményünket közé fogjuk tenni, valamint lesz egy közlemény a lakossági piacokról, az úgynevezett New Deal a fogyasztók számára. Ezt követően pedig jövőre elkészül az ambiciózus jogalkotási javaslatunk. A következő az energiahatékonyság. Itt is a nyári csomag részeként bemutatjuk majd az energia címkézés irányelv felülvizsgálatát. És még idén a e, hűtés, e, fűtés stratégia is e, elkészül, mert itt nagyon sok a, ter, a lehetőség ezen a területen, hiszen a hűtés-fűtés teszi ki az energiafelhasználás mint egy felé. Az év végére a bizottság bemutatja a körkörös gazdaság csomagot is. Katainen, leelnök fogja ezt koordinálni. Szeretnénk itt az együttműködésben ne uh, lezárni a még hiányzó részeket a körkörös gazdaságban, és ebbe beletartozik a termék design is. A következő cél pedig a valószínűleg majd a hulladék lesz. A következő nagy fejezet a dekarbonizáció, amire ön is utalt elnök úr a bevezetőjében. Szeretném megköszönni azt, hogy megszületett a megállapodást a piaci stabilitási tartalékról ami lehetővé teszi, hogy egy javaslatot terjesszünk be az emissziókereskedelmi rendszer az ETS felülvizsgálatáról, és még ez is a nyári csomag része lesz. Ez egy nagyon fontos jogszabály, hiszen mindenképpen szükség van arra, hogy stabilizáljuk a széndiokszid piacot. Fontos cél a megújulókhoz kapcsolódik. A jelenlegi előkészítő munkaeredményeképpen 2016-ban vagy 2017-ben megvalósul a megújulókról szóló irányelv vizsgálata, átdolgozása. És ez az új keret majd jobb több beruházás biztosít, és gazdaságosabbá teszi minden szinten a megújulók használatát. Kutatás, innováció, ahhoz, hogy globálisan is vezető szerepünk legyen az energiahatékonyság megújulók eh, területén, meg kell őrizni a versenyelőnyünket, egy aktualizált stratégiai, energiatechnológiai cselekvési tervet fogunk közétenni szeptemberben, ez tartalmazza majd az elemzéseket, a tervezett lépéseket, és a globális technológiai vezetési eh, kezdeményezésre is ki fog dolgozni egy javaslatot a eh, bizottság. Jó eh, team munka lesz, és az Energia Unió stratégiáját mindenképpen egy közös erőfeszítés eredményeképpen fogjuk megvalósítani. Ebből a célból már számos megbeszélést tartottuk. Elkezdtük a munkát a piac, a design, a lakossági piacok területén is, ez az úgynevezett téli jogalkotási csomag lesz, és a követke, ezt követi majd az E, a cseppfolyósított gáz és a többi elemennek a e, tervnek. Az Energia Unió tulajdonképpen már el is e, kezdődött, és miután a mai ülésünk a strukturális párbeszéd egy része. Most nem az öt dimenzióról szeretnék beszélni, hanem inkább az ütemezésről. Tehát idén mi várható. Az első jogalkotási csomag, csomag nyárra elkészül, az új eh, piaci design, a lakossági piacok ETS, ETS eh, e eh, energiacímkézés és a megújulókról szóló jelentés. Azután a téli csomag fogja tartalmazni az gáz ellátás biztonsági rendeletet, az lng stratégiát. Már említettem a hűtés-hűtés stratégiát és az új szett tervet. A klímatárgyalásokon vezető szerepet kell betöltenünk, ez is a közös erőfeszítés része, és biztos vagyok abban, hogy önökkel a parlamenttel is együtt fogunk működni, hogy jól zárjanak le a tárgyalások. 2016-ra nézve Ugye mik várhatók, jogalkotási javaslatok, piaci design, villamosenergiaellátás biztonsága, energiahatékonyság csomag és esetleg a megújuló energia csomag is. Elnök úr, köszönöm önöknek is a támogatást, és várom, hogy a politikai, jogalkotási és diplomáciai frontokon tovább folytatjuk az együttműködést, és ha megengedi, szerettem volna az összes dimenzióról röviden szólt ejteni a bevezetőmben, most pedig várom, hogy elmondják önök is a véleményüket. Köszönjük szépen a bevezető beszédet, biztos úr, és kezdhetjük az első kérdéskört. Először is a koordinátoroknak fogom megadni a szót. Mindenkit szeretnék arra emlékeztetni, hogy két percre tudok szót adni. Péter Liza lesz az első. Köszönöm szépen. Isten, elnök úr, alelnök úr. Úgy vélem, hogy nagyon bátorító volt, amit hallottunk öntől az Energia Unió témájában. Külön szeretném aláhúzni, hogy a parlament szerepére külön kitért, és kiemelte ezt. Ilyen világosan ma hallottam ezt először, hogy olyan területeken, ahol eddig irányelvek vannak, az együtt döntés révén vehetünk részt, és a jövőben már javaslatokat tehetünk irányelvekre is. Voltak olyan elképzelések a governance-ről, a kormányzásról, ahol a parlamentet visszaszorítanák. Örülök, hogy ez már nem így van de azért szeretném még hinni, és jó lenne, ha vissza tudná igazolni, hogy születik egy további irányelv az energiahatékonysággal kapcsolatban is, az mostani ugye csak 2020-ig él, ezt szeretném öntől még megtudni, hogy igazam van-e. És ebben az összefüggésben van egy diszkrepancia az Energiaunióval kapcsolatos dokumentumban, amit előterjesztett ott az energiahatékonyság 27%-ot említ, egy az ott ponton 30%-ról is beszélnek, de Jean-Claude Juncker a megválasztása előtt az Európai Parlament, Európai Parlament részéről ő a 30%-ot minimumnak tekintené, mondta és ezért jó lenne, ha elmagyarázná, hogy Jean-Claude Juncker kötelezettségvállalását hogyan tudnák átültetni a gyakorlatba a bizottság szintjén. Az energiacímkézési irányelv már a bizottság napi rendjére került valamikor, most júliusra hirdették meg végül is. Miért nem történt ez meg a tervek szerint elmúlt hónapban? Mert a bizottság így tervezte. Köszönöm. Thank you very much, and now we can... Köszönöm szépen. Ja, vielen Dank. Matthias Gróta a Köszönöm szépen, elnök úr, elnök úr. Az energiapolitika központi része, amely összeköt bennünket az kibocsátás kereskedelmi rendszer. Ez egy olyan építkezés, hogy úgy mondjam, ahol együtt dolgozunk a piaci stabilitási tartalék. Itt született egy megállapodás a tanácssal, a parlamentnek ezt még vissza kell igazolnia de az a nyomás, amit kialakítottunk, nyomásgyakorlás, az arra irányul, hogy mi a kibocsátás kereskedelmi reformját szeretnénk. Ön mondta, hogy nyár előtt születik egy javaslat, reméljük még 2015 nyaráról beszélünk, mert már gyakran hallottunk ilyeneket. Most abból indulok ki, hogy 2015 nyaráról beszélt. Meggyőződésem egyébként, hogy valamennyi résztvevő, aki beruházni akar például itt Európában, az Energiaunióba, tehát ők egyértelmű keretfeltételeket várnak el. Ezért nagyon érdekel, hogy milyen lesz ez a javaslat, ahogy érdekel az is, hogy a különböző lobby csoportok hogyan tudnak pozíciót kialakítani, például a Carbon Leakage témáját, eh, hogyan tudjuk ezt megvitatni a bizottsággal, eh, hogy szeretnék továbbra is a kapukat nyitva hagyni, vagy utána tudunk-e járni, hogy hol voltunk talán kicsit túl nagyvonulóak 2008-2009-ben, amikor a carbon leakage témáját útnak indítottuk, és a Clean Development mechanizmusok és a joint a közös végrehajtás témája is szóba kell, hogy kerüljön egy sor. Tanúsítványt adtunk ki, persze itt látjuk a jelentőségét a gazdasági válságnak is, de azért a reformnál ezt alaposan meg kell beszélnünk, hogy ez működni tudjon, és egy bizonyos szabályozási, irányítási funkciót kapjon ez a dolog az Európai Unión belül a pénzügyminisztereket igen kreatívnak tartom, és ők a saját adókat fognak kialakítani, ha mi ezt nem tudjuk megcsinálni, és akkor itt az Energia Unióban ezt elfelejthetjük, az egész témát, mert az Energia Unió ezzel nemzeti szintre kerül vissza, hogyha nemzeti adórendszereket alakítanak ki erre. A következő kérdésem a második. Párizsban kiviseli a kalapot, közösségi kalap lesz ez amit az energiauniós biztos visel, milyen a szerepmegosztás ott. Mi parlamentként jelentést akarunk készíteni, nem csak állásfoglalást, hanem jelentést a parlament nevében, és engem az érdekelne, hogy ezt az egész ügyet az Európai Bizottság hogyan tudja támogatni mert óriási előnyünk van Párizsban arra, hogy befejezzük ezt az ügyet, hogy kötelező, jogilag kötelező megállapodás szülessen, és ne valamiféle szándéknyilatkozat. És mielőtt a bizottsági elnök még lehordana, most abba hagyom. Now, Miss Wisniewska. Köszönöm szépen, Wisniewska asszonynak adok szót az ECR nevében. Köszönöm szépen, biztos úr! Már több alkalommal elmondtam az ellenérzéseimet az Európai Bizottság munkálataival kapcsolatban, és ami pedig a jelenlegi szöveget illeti, szerintem ez nem egészen egyértelmű az energia biztonság tekintetében, illetve a különböző olajtermékek és olajszármazékos termékek tekintetében amennyiben a szöveget elfogadják, az olajfeldolgozó ipar szerintem nem megfelelően járul majd hozzá azokhoz a költségekhez, amelyek egy valódi energiaunió megalapításához szükségesek. Ez pedig azt jelenti, hogy az Európai Unió még inkább függeni fog az energiaforrások behozatalától. Hogyha megfelelő klímapolitikát kívánunk folytatni, akkor figyelembe kell vennünk azt, hogy az európai olajfelhasználási ipar nagyon sokat veszített a versenyképességétől. Hogyha megfelelő energiapolitikát szeretnénk kialakítani, akkor ne feledjük el, hogy a kelet- és közép-európai országok mennyiben függenek a mi keleti szomszédainktól, például Lengyelország, Oroszországtól. Ezért nagyon fontos, hogy az energia felhasználást, illetve az energiaforrásokat diversifikáljuk. Úgy gondolom, hogy az olajfeldolgozó iparnak megfelelő célkitűzésekre van szüksége ebben a tekintetben. Hogyha azon gondolkodunk, hogy az Európai Energia Unió hogyan is nézzen majd ki a jövőben, akkor szerintem a konvencionális energiákat, az olajat és a gázt is figyelembe kell vennünk. Az Európai Uniós kitermeléseket tehát nem lehet teljesen feladni és ezzel kapcsolatban még néhány gondolatot szeretnék elmondani. Tehát energiauniót építünk, és így szerintem a konvencionális és nem konvencionális lehetőségeket is figyelembe kell venni, mind az olaj, mind pedig a gáz tekintetében hiszen mindezek hozzájárulnak az energiabiztonságunkhoz. Úgy vélem, hogy minden energiát nem lehet zöld forrásokból fedezni, tehát valamennyire meg kell tartanunk a konvencionális lehetőségeket is. Természetesen diversifikálni kell a hozzáférésünket a nyersolajhoz, és csak így tudjuk a megfelelő energiauniót kialakítani. Köszönöm szépen, Germendi úrnak adok szót az ALDE nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Elég hosszú út áll még előttünk. Én úgy gondolom, hogyha az európai ipart szeretnénk a világ legkompetitívabb iparává tenni, akkor mindenképpen egy alacsony szénfelhasználású ipart kell kialakítanunk. Nem feltétlenül azért, mert mindenképp meg szeretném menteni a környezetet, hanem azért, hogy az Európai Unió ipara valóban a legversenyképesebb ipar lehessen a világon. Szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak a bevezető beszédéhez. Köszönjük szépen, hogy bemutatta, hogy hogyan néz ki ez az európai energia ö, unióról szóló turnéja. Nekem erről egy kicsit a Magical Mystery Tour című Beatles szám jut az eszembe. Hát én azt hiszem, hogy nagyon sok varázslatra és nagyon sok misztikumra lesz itt szükség ahhoz, hogy valóban meg tudjuk valósítani az Európai Energia Uniót, hiszen eddig 28 tagállami Energia Uniónk volt, most ezt kellene valahogy összefogni egy darab Európai Energia Unióvá, ráadásul tiszta és olcsó energiákat kellene megvalósítanunk. Hát nekem van némi fenntartásom. Először is beszéltünk a klíma és energia tervről. Maga az ötlet szerintem remek ötlet de van valamilyen úti terv, mondjuk 2050-ig előre nézve kidolgozva, hogy hogyan tudnánk egy olyan gazdaságot kialakítani, ami a 0%-os kibocsátást közelíti meg. Hát elég nehéz lesz a tagállamokat ehhez a célkitűzéshez közelíteni. És ha már erről beszélünk, akkor nézzük meg a beruházási terveket is. Tehát ön is úgy gondolja, hogy minden egyes beruházásnak mindenképpen az alacsony szénfelhasználású gazdaságra kellene irányulnia, hiszen hogyha nem így teszünk, akkor az elkövetkezendő 30 vagy 40 évben nem fogjuk tudni megvalósítani ezeket a célkütőzéseket, tehát ezt egy kicsit tészetesebben fejtse ki nekünk, hogyha lehet. Végezetül pedig szeretném megkérdezni a biztos urat, ugyanis olyan plegykákat hallok, hogy a foszilis energiaforrások támogatását levették a jelenlegi szemeszter auditjából. Hát um, a legutóbbi esetben Franciaország és Belgium például az olaj kitermelésével kapcsolatban kapott megfelelő ajánlásokat, illetve más tagállamok is, és még mindig 8 milliárd eurót költünk a foszilis energiaforrások támogatására az IMF-el együtt, és akkor az a véleményem, hogy tulajdonképpen kétszer fizetünk, mert először is támogatjuk ezeket az úgymond piszkos energiaforrásokat, és utána pedig még egyszer fizetünk, hogy az ezek által keletkezett szennyezést kitisztítsuk, vagy eltisztítsuk. Tehát az ilyen környezet ellenébe menő Európai Uniós finanszírozásokat, támogatásokat meg kellene szüntetnünk. Erre törekszik a bizottság, vagy valamit rosszul értettem? Köszönöm szépen. Konics asszonynak adok szót a GUE nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük a bevezető beszédet, és köszönjük szépen, hogy elmondta nekünk ennek a tervnek a legfontosabb részleteit, és hogy bemutatta nekünk már a nyári csomagot, illetve a téli csomagot is. Hát az az igazság, hogy konkrét dátumokat elég ritkán hallunk, pedig ezekre a megvalósítási dátumokra igen nagy szükségünk lenne, úgyhogy remélem, hogy néhány konkrét dátumot is fogunk itt hallani, és biztos úr, ne feledje el, hogy figyeljük, hogy hogyan fognak majd megvalósulni ezek a célkitűzések. Nagyon sokat beszélünk az energiaforrások diversifikálásáról, és hogyha megnézzük az eredeti javaslatot, akkor ott igen sok szó esett az infrastruktúráról. És ehhez, ezekhez a változtatásokhoz nagyon komoly pénzösszegekre lesz szükség. Vannak olyan tagállamok, amelyek képesek ezt önmaguk finanszírozni, és hogyha megfelelő szintre eljutottak az energiastruktúrájukat, akkor már önállátóak lesznek, de minthogyha ez a tény kimaradt volna az önök tervezetéből. Olyan tervről van szó, amely több évre szól, de azért szeretném megkérdezni, hogy egészen konkrétan ezzel kapcsolatban mi a véleménye. Nem csak a máshonnan importált energiaforrások diversifikációjára, hanem a saját diversifikációnkra. És itt a, most a Csehországra szeretnék utalni, hiszen azért ott nagyon komoly veszélyek leselkednek ránk hogyan lehet majd támogatni a megújuló energiaforrásokat, anélkül, hogy ne terhelnénk túl ezeket a lehetőségeket. Néhány hónappal ezelőtt, talán három hónappal ezelőtt beszéltünk az energiaszegénység leküzdéséről. Az ott elhangzottakból nem sok minden valósult meg, pedig nagyon sok ember van, sőt, egyre több ember van, aki energiaszegénységben kénytelen élni. Elhangzott a meghallgatáson, hogy egy versenyképesebb piac szükséges ahhoz, hogy ezeket a problémákat megoldjuk, de szerintem nem feltétlenül erre van szükség. Valamilyen európai szintű megoldásra lenne szükségünk, úgyhogy szeretném megkérdezni, hogy hogyan kívánnak fellépni az energiaszegénység ellen. Thank you very much. Köszönöm szépen. A zöldek nevében Bartek Hout Köszönöm, elnök úr, köszönöm, alelnök úr. A nagyon részletes magyarázatot arról, hogy mi lesz majd a nyári csomaggal, téli csomaggal. De valóban nagyon jó ízelítőt kaptunk öntől, ezt nagyon köszönöm. De kérdéseink is vannak, nyilván erre is számított. Először is a governance, az energia unió irányításának a kérdése nincs még kész, jelenleg nincsen eh, irányítási rendszere az Energia Uniónak. De múlt héten, amikor megszülettek az ország specifikus ajánlások, ezek semmit nem tartalmaztak környezetvédelmi vagy energetikai kérdésekről. Miközben tavaly nyolc ország specifikus ajánlásban világosan benne volt, hogy a munkáról el kell vinni a szennyezés felé az adóterreket. 15 ajánlás tartalmazott az megújuló energiákról valamit. Idén pedig nulla, semmi. Az ajánlások, a szemeszter semmit nem tartalmaz a környezetvédelemről, energiáról. És itt az EU mindig javítani akarja a tagállami rendszereket. Ön azt mondja, hogy streamline, egyszerűsítés, áramvonalasítás. Hát nem értem, hogy a környezetvédelmi energetikai kérdéseket miért veszik ki az ajánlásokból, és akkor mondják, hogy majd később lesz egy energia uniós governance rendszer, amit most még csak tervezünk. Sokkal kevesebb maradt benn, hisz holott tudjuk, hogy a gazdasági kérdések középpontjában is is környezetvédelmi kérdések vannak. Tehát ezt én tényleg problematikusnak látom, és szerintem ez egy jó, rossz irány, mert kivettük a gazdasági kérdések köréből a környezetvédelmet és az energetikát. Hiszen ezután ez az öt pillér úgy tűnik, hogy az, e, szinte csak az LTS-re e és a jogalkotásra akarnak koncentrálni. De mi van például a közlekedéssel? Mi lesz a palagázzal, az, vagy az üzemanyag minőség irányelve? Csak az ETS-ről tesz említést, amikor a dekarbonizációról es, es, esik szó. És végül alelnök úr röviden említette az energiahatékonyságot a körkörös gazdasági csomag kapcsán. Nos, ez eh, hogyan tud együtt, hogyan járat majd együtt a waste to energy eh, elképzeléssel, tehát hulladékból energiát? Ez mondhatjuk azt, hogy jó, égessük el a, a hulladékot, és így energia lesz belőle, de hát nyilván a recycling és a, a hulladék újrahasznosítása nem szabad, hogy szembe menjen a körkörös gazdaság projekttel. Köszönöm szépen, végül, utol, végül de nem utolsó sorban, Hévi asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt halelnök úr, nagyon ambiciózus programot mutatott be nekünk. Ezzel megpróbálják az energiafüggőségünket csökkenteni, és ezt összekapcsolják a megújuló energiákkal kapcsolatos erőfeszítésekkel milyen legyen az energia mix Európában. Ezekről a kérdésekről eh, nagyon sokat beszélünk és kiderült, hogy sok mindennel kell dolgozni, az ETS, a burden sharing, a tehermegosztás, még nagyon sok mindent át kell dolgozni. Mi is a helyzet az ETS-sel, az emissziókereskedelmi rendszerrel? Hogyan lehet ezt úgy átalakítani, hogy az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése ugyan a fő cél? Azután mi a helyzet az ön megítélése szerint valóban komolyan gondolkozunk az ETS valamilyen alternatíváján. Itt van például a CCS, a szén geológiai tárolása. Ez is egy olyan koncepció, ami még dolgozni kellene. Időközben már készültek modellberendezések, amelyeket azért még vizsgálni kell, de igazából egy, egy CCS berendezés sem készült el, amely valóban a, ezt a geológiai tárolást már tudná működtetni. Tudjuk, hogy ez a technológia még nem teljesen kiérlelt. Éppen ezért talán nem lenne jobb azt mondani, hogy ehelyett inkább nagyobb erőfeszítéseket tegyünk az energia hatékonyság és az energia takarékosság területén. Milyen új finanszírozási elképzelések vannak, hogy az intelligens hálózatokat talán jobban kellene támogatni, és a megújuló energiákra mindenképpen nagyobb erőfeszítésekre van eh, szükség. Köszönöm szépen, most pedig Sepkovics biztos eh, urat kérem, hogy a kérdések első blokkjára válaszoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm természetesen a kérdéseket is. Líze úr és Eckhout úr is felhívta a figyelmet a kormányzás fontosságára és az Európai Parlament szerepére. Nem kétséges, hogy az Európai Parlament az összes jogalkotási javaslatban abszolút értelemben otthon kell, hogy legyen alapvető fontosságú, hogy a parlament részt vegyen társjogalkotóként, és mi bizottságként elszámolással tartozunk az Európai Parlament felé. Nem lehet kétséges, hogy a jövőbeli kormányzási rendszerben milyen fontos szerepet játszik a parlament, és hát közös munkát folytatunk itt természetesen a jogalkotás területén, az Energiaunióban is újra szeretném elmagyarázni, hogy milyen kormányzási rendszeren dolgozunk pillanatnyilag. Fontos, hogy robusztus és dinamikus kormányzási rendszert alakítsunk ki, hiszen egyértelmű monitoring ellenőrzés nélkül nem tudjuk elérni a szükséges eredményeket. Másrészt természetesen azt látni kell, hogy valami újat csinálunk egy olyan területen, ez egy olyan terület volt, hogy úgy látták, ez egy nemzeti szuverenitás része, és hogyha az energiáról van szó, itt a Lisszaboni szerződés kapcsán viszont itt megosztott kompetenciáról van szó, ezért nekünk itt el kell végeznünk a szükséges munkát elemzéseket végzünk, meg kell vizsgálni a tagállamok, hogyan látják ezt az Európai Unió szempontjából, hogyan alakulnak a dolgok, hogy az, milyen az öndimenzió kapcsán milyen szerepét a tagállamoknak, mit szeretnének a tagállamok, mit jelent az Energia Unió minden egyes tagállamra kivetítve. És szeretném megtudni, ők mit gondolnak erről. Osztják a véleményünket, más véleményen vannak-e adott esetben. Ugyanabból az alapból indulunk-e ki például, amikor a terveinket készítjük. Ez egy folyamat, egy intenzív folyamat lesz a mai naptól kezdve természetesen egészen addig, amíg idén ősszel megkapjuk a válaszokat. Az is magától értetődő, hogy a tagállamok kal folytatott vitában az energiahatékonyság konkrét kérdései, a dekarbonizáció konkrét kérdései, a cél meghatározás konkrét kérdései szóba kerülnek, és itt vannak a 2050-es célok, ez, ezekből indulunk ki, amikor haladni akarunk. Ez az az, amit szintetizálni kell, elemezni kell, és bemutatjuk majd önöknek is az Energia Unió állapotát, illetően remélem jövő év októberében eljutunk oda, és utána évről évre bízom abban, hogy erre sor kerül, megvitatjuk a dolgokat, és meg tudjuk beszélni, hogyan haladunk az Energiaunióval, hogyan teljesítjük a célokat, hol maradunk le, hol van szükség nagyobb politikai nyomásgyakorlásra hol, van kemi, hol kell keményebbnek lenni. Itt vannak a versenyképességi miniszterek, a környezeti miniszterek, a gazdasági miniszterek, mindenkinek megvan a szerepe, és a decemberi tanácson mindenki elmondja, hogy ők hogyan látják a liberalizáció témáját, mi lesz az energiaunióval, és természetesen a bizalmat építeni kell a tagállami és az EU-s intézmények között is. Azt gondolom, hogy ambíciózus nemzeti energia és klímatervekre van szükség. Ben együtt kell dolgozni, konkrét menetrendeket kell készíteni, konkrét terveket arra vonatkozóan, hogyan akarják elérni azt, amit kiszabnak rájuk, vagy kiszabnak magukra nézve. Ez az a terv, tehát amiről beszélek ez, ez egyfajta haladás, amit szükségesnek tartok, és az ajánlásainkkal szeretnénk úgy befolyást gyakorolni a nemzeti par tervekre, nyilvánvaló vannak egyes kérdések, amelyek az ország specifikus ajánlásokban nem szerepelnek, ezeket a makroökonomiai ernyő alatt fogjuk bemutatni, de a makroökonomiai kérdések, a foglalkoztatási kérdések, a környezeti kérdések, ez fontos dolog, hogy ezeket összhangba hozzuk, és áramvonalasítsuk a tagállamok számára ezeket a kötelezettségeket, amelyeket önök is említettek iránymutatások formájában kell alkalmazni az energia területre például a környezeti szempontból hátrányos támogatásokat hogyan tudjuk kivezetni a gazdaságból. Ez szerepelni fog az együttműködésünk során megszüle, meg, meghozandó ajánlásainkban a tagállamok felé. Dr. Lize természetesen itt az is szóba került, hogy tudjuk kiegészíteni az információkat, az új kormányzási rendszer hogyan kapcsolódik az energiaunió állapotához, illetve a nemzeti hatáskörökhöz az energiaterületen. Nyilvánvaló, hogy amikor az energiahatékonyság kerül szóba, akkor az energiahatékonyság irányjel felülvizsgálatát is szükségesnek tarthatjuk. Itt 30%-ot említenek, ezt tartjuk fontosnak, mi is az Európai Bizottság ezt a következtetéseiben összefoglalta ilyen módon, ezt továbbra is hangsúlyozunk, ezt aláhúzzuk, hogyha még akkor is, hogyha 27% amit elfogadtuk, az a tanács véleménye, mi a 30% mellett tartunk ki, reméljük, hogy Párizsban olyan megállapodás születik, hogy megnyílik az út az ambíciózusabb megközelítés előtt is. Mit várunk el Párizstól? Természetesen szeretném, hogyha sikerről beszélnénk, akkor az azt jelenteni, hogy jogilag kötelező megállapodás születne. Én szerintem az NFCC jegyzőkönyve az, amiből ki tudunk itt indulni, ahogyan ezt ratifikálták az államok, akkor akkor a a 80%-ot a 2010-es kibocsátásokhoz képest tartjuk fontosnak, de azt is látni kell, hogy a dinamizmus milyen, hogy célhoz érünk-e, felvizsgáljuk évről évre, hogy mi történik, tudjuk-e konszolidálni a pozíciónkat megfelelő módon például. A, elég transzparensek vagyunk-e eléggé az erőfeszítéseinkkel, időben teljesítjük a kötelezettségeket, és a beszámolási, a mérési ö, eredményekről is beszélni kell. Tehát ahol most tartunk, abban a helyzetben vagyunk, hogy némileg bízunk abban, hogy sokkal több ország csatlakozik majd a mi véleményünkhez. Mi európaiak elvégeztük, amit kellett, a házi feladatot megcsináltuk, most azt várjuk, hogy sokkal többen járulnak ehhez majd hozzá, olyan államokról, amelyekkel részt vesznek a tárgyalásokon egyenlőre. Rendkívül fontos lesz, hogy a G20, a G7-ek eh, tényleg e, e, sikeresek legyenek, e, mert ők a fontos kibocsátók természetesen is óriási politikai, diplomáciai súlyjal bírnak, ezek a legfontosabb országok, és nyilvánvalóan, hogyha ők ö, ö, sokat tehetnek a párizsi megállapodás érdekében, Nikolás Kanyeta az, aki felel ezért itt a bizottságban, ma éppen Berlinben jár, a G7-en is részt vesz, a környezeti miniszterek ülésén holnap meggyőződésem az is, hogy a tárgyalási csapatunkat majd ő vezeti Párizsban is. Ez azt jelenti, hogy a bizottságon belül megfelelő szintre kell jutnunk, el kell jutni a civil társadalomba, a városokhoz, az intelligens városok problémája is szóba kerül. Azt tervezzük, hogy én személyesen is, hogy ebben nagyon sikeresek leszünk. És azon dolgozunk, tehát, hogy a Párizsi konferencia idén decemberben tényleg sikeres legyen. A ami az ETS-t, a kibocsátás kereskedelmet illeti. Igen, idén-nyáról van szó, igaz van Gróte úrnak, természetesen az idén-nyári szabadság előtti időszakról beszélünk, és meg kell nézni a Carbon Leakage témáját alaposan, ez nagyon fontos a parlament számra, hogy szülessen egy rendelkezés ezen a területen, nyilvánvalóan megfelelő keretekkel együtt, ami a legújabb technológiai lehetőségeket is figyelembe veszi, a technológiai benchmarkingot is alkalmazza. Ez egy ambiciózus rendszer kell, hogy legyen, és meg szeretnénk előzni, hogy a carbon leakage-re sor kerüljön, vagyis hogy áttegyepítsék a termelést, a kibocsátást más államokba, Európából. Ami itt még nagyon fontos, hogy rámutassunk arra a tényre, ami fontos volt az ágazat számára, az az, hogy ambíciózus benchmarkot alakítsunk ki az érintett szektorok számára. Azt gondolom, hogy ez a benchmark megközelítés egy alapvetően fontos lépés volt és meg kell nézni az eltéréseket az egyes ágazatok között is, és hogy mennyire vannak kitéve adott esetben a versenynek, olyan versenynek, olyan országokkal szemben a versenyben maradnak, ahol kevésbé ö, szigorúk az előírások Gebrandi úr a következő. A versenyképességet említette. Egyetértek azzal, hogy Európa egy kiváló példa arra, hogy a gazdasági növekedést le lehet választani a CO2 kibocsátástól. 40%-ról beszélünk 1990-hez képest és ezt látjuk, hogy erre van is lehetőség, meg tudjuk csinálni, és ez egy jó példa arra, hogy igenis vannak pozitív tapasztalatok, amikor az energiahatékonyságról beszélünk a vállalatainknál, ez rendkívül fejlett és jól haladtunk, ez fontos a jövő szempontjából, és fontos a cégeink hatékonysága szempontjából is, és azt gondolom, hogy a tagállamok is egyre inkább látják ezt. Az Energia Unió koncepcióráról hogy tudjuk meggyőzni őket, egy, és hogy a helyes ez az európai megközelítés. Ez nem könnyű dolog, de amire figyelnünk kell az az, hogy hogyha az Energia Unió adott esetben különböző országokra nézve más kilátásokat biztosít, mint például az északi országoknál sok lehetőség van a megújulókra, az energiahatékonyságra, a dél-európai országok inkább az energiabiztonságot hangsúlyozzák, aztán regionális együttműködés sokak számára fontos. Tehát minden egyes ország máshol máshová fókuszál, de különböző perspektívák vannak tagállamok részéről, de akkor is egy szakpolitika alá vonjuk őket, egy ernyi alá vonjuk be őket, és ezeket az ország specifikumokat figyelembe tudjuk venni az ernyő alatt, és azt gondolom, ha ez sikeres, akkor sokkal jobb eredményeket tudunk elérni az európai szinten is. Amikor pedig a Juncker beruházási alapról beszélünk, lesz egy trialógus ebben az ügyben, Katainen kollégám meg Georgia asszony is részt vesz ezen, és azt hiszem, hogy komoly haladásra számíthatunk. Amikor jövő projektről van szó, ahol látjuk, hogy nagyon keveset ruháznak be például az infrastruktúra, közlekedés és energiainfrastruktúra is érintve van, és itt a szakbizottság számára fontos az energia, és a parlament számára összességében meggyőződésem, hogy az energiahatékonyság egy fontos szektor lesz, ez fontos ágazat lesz, ezzel foglalkozni fog a Juncker bizottság sokat, és és azt gondolom, hogy a végén létrejön az a támogatás, amely kiegyensúlyozott támogatja a három fő prioritást, amit meghatároztunk a gazdasági periódusra nézve. Ha megengedik, akkor összefoglalnám most. A Konecsna asszony ki feltette a diversifikáció kérdését az energiaforrások esetében keményen dolgozunk azon, hogy a Oroszország, Norvégia, Algéria, ugye ezek a hagyományos energiaforrások gázterületen igyekszünk a Kaspi-tenger térségéből új gázt hozni délfelé Európába, aztán az LNG, a PB gáz is egy fontos lehetőség, ez megint csak diversifikál az energiaforrásoknál és az energiahatékonyság természetesen egy fontos kulcs. Ha egy infrastruktúrális projektet kezdünk, akkor először meg kell mérni, szükség van-e rá, milyen kapacitást biztosít ez, és 2020-2025-2030-ban eh, milyen foszilis energia igény létezik majd egyáltalán, és akkor kell végig gondolni, hogy milyen infrastruktúrális lépésekre van szükség. Energiaszegénység egy rendkívül fontos téma, itt a tagállamokkal megint csak, tagállamokkal kell megint csak együttműködnünk, hogyan kezeljük ezt a legjobban, az energiaszegénységet, például az energiárakban próbáljuk ezt kezelni. Itt vannak különböző rendszerek a tagállamokban, és közvetlenül az számlákon jelenik meg egy szociális tarifa formájában, vagy valamilyen szociális támogatást fizetnek. Minden esetre, akiknek segítségre van szükségük, azok kapják ezt meg, de arra is ügyenik, hogy ezzel párhuzamosan ez egy e, piacot nem szeretnénk e, torzítani. Eckhout is és Evi asszony, a dekarbonizáció a közlekedésben 2016-2017-ben Bulsz biztos szoros szorosodunk, aztán a karbon befogás és tárolás egy óriási technológiai kihívás természetesen, és ez az egyik prioritást élvező terület, de nagyon nehéz az energiakutatásokban Egyelőre Kanadában láttunk egy sikeres rendszert, másrészt látjuk, hogy van némi haladás, de ezt ösztönözni kell még természetesen azokból az alapokból, amelyeket biztosítunk. Miután a reformot végrehez vittük a kibocsátás kereskedelem területén, akkor lesz erre pénz hogyha valami kimaradt, jelezzék kérem, és akkor a második körben kitérek rá. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a válaszokat. Most pedig eh, a második forduló következik a kérdésekben. Azt kérem a kollégáktól, hogy másfél percben foglalják össze a kérdésüket. Grosz Tete asszony az első. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Biztos úr, nagyon sok információt hallottunk már öntől, nagyon sok fontos kérdéstől az Energia Unió témakörében. Beszéltünk a diversifikációról, beszéltünk a forrásokról, beszéltünk a Kaszpi-tengeri lehetőségekről, a gázszállításról, és mindezekkel kapcsolatban azt szeretném kérdezni, hogy egy kicsit részletesebben a mediterrán területekről is beszélne nekünk. Én úgy gondolom, hogy a földközi tenger vidéke szintén nagyon gazdag energiaforrásokat rejt, és itt beszélnünk kell konvencionális, illetve megújuló energiaforrásokról, hiszen van itt gáz is, és ugyanúgy a napenergiát is fel lehet használni a földközi tengeri régióval milyen együttműködési megállapodásaink vannak, például a Magreb országokat milyen módon keresték meg, hogy egy kicsit gazdagítani tudjuk az energiaforrásainkat. Köszönöm szépen, Dali asszony. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, meghallgattuk a mai napi beszédét, és abból egyértelműen kiderült, hogy a politikai akarat és az elhatározás megszületett annak érdekében, hogy létrejöjjön az Energia Unió. Ami az én kérdésem lenne az energia uniós csomaggal kapcsolatban, a dekarbonizáció, mint elsődleges célkitűzés Európa energiapolitikájában, ez ugyanis egyértelműen megjelenik az önbeszédében is, illetve a márciusi tanácsi következtetésekben is, ami nagy előrelépés, ezzel egyetértek. Ambiciózus jogalkotási aktusokra van szükségünk annak érdekében, hogy mindez valóság legyen. Az energiabiztonságról, illetve a gázforrások diversifikációról, diversif, diversifikációjáról is beszélnünk kell, valamint a tárolási mechanizmusokról. A kérdésem az lenne, hogy milyen jogilag kötelező érvényű jogszabályokat kell majd meghatározni annak érdekében, hogy mindezeket a célokat el is tudjuk ér érni. A közlekedésben felhasználható alternatív energiaforrások, illetve az elektromos közlekedés milyen módon szerepel a bizottság úti tervében, hogyan tudjuk majd a közlekedés energiaigényét hatékonyan megoldani. Köszönöm szépen, Duncan úr a szó. Elnök úr, bizottsági alelnök úr, köszönöm a szót. Először is szeretném elmondani, hogy Skóciából jöttem, ami rendkívül fontos az Energia Unió szempontjából. Nekünk nagyon sok olyan különleges tulajdonságunk van, például az interkonnektivitás területén, vagy a megújuló energiaforrások területén, amit figyelembe kell venni. Gondolom, hogy mindenki ismeri azt a tanmesét, amiben hat vak ember megfog egy elefántot, de mindegyik különböző részeinél áll, és ezért egész máshogyan vélekednek róla. Egy kicsit attól tartok, hogy a tagállamok is így különbözőképpen vélekednek az energiáról, és másképp értékelik az energiahelyzetet, a valóságot, és hogy nem fogunk tudni közös álláspontra jutni, pedig mindenképpen közös álláspontra van szükségünk, különben 28 igen különböző kis energiauniócska fog létrejönni, és nem pedig egy nagy energiaunió meg kell néznünk, hogy milyen jó példák vannak már itt Európában arra, hogy az energiát megosszuk, és ahhoz, hogy ez tényleg európai szintű legyen, ahhoz komoly, összefügg, komoly összefogásra van szükség, és közös megközelítésre van szükség, különben ezek a tervek nem fognak valóra válni. Szerintem, amit jelenleg hallottunk a finanszírozásról, az nem életszerű, és tényleg még egyszer visszatérnék ez a meséhez, ami nagyon vicces, de eredményhez nem nagyon vezet. Köszönöm szépen, az asszonynak adok szót. Köszönöm, elnök úr. Az energia előállításának és felhasználásának új módjait vezette most itt elő a biztos úr, ami a tagállamok összekötését illeti, azért szerintem van itt még némi kérdőjel. Ugyanis külön kell néznünk a nagy energiafelhasználókat, illetve a háztartásokat. Egyelőre úgy tűnik, hogy 200 millió eurós beruházásra van szükség ahhoz, hogy Európa 10%-a összekös, összeköthető legyen az energiaáramlás szempontjából. Egyetértek azzal, hogy az Energia Unió, illetve az összeköttetések megalkotása rendkívül fontos, mind a nagy felhasználók, mind pedig a háztartások számára, csak nem látom, hogy valóban közelítenünk ezekhez a célkitűzésekhez. Az Eurostat adatai szerint 51 millió európai él olyan háztartásban, amely nem képes időben kifizetni a számláit. Ezért szeretném megkérdezni a biztos úrtól, hogy gondolkodtak-e már azon, hogy milyen életképes modellt lehetne kidolgozni, amely lehetővé teszi, hogy mindenki megfelelőképpen hozzájusson az energiaforrásokhoz. Lehet, hogy másként kellene gondolkodni a közlekedésben felhasznált energiáról, máshogy kellene gondolkodnunk a különböző erőművekről, az atomerőművekről, és úgy jutnánk csak megfelelő eredményre. Thank you, Chair. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr, alelnök úr. Szeretnék visszatérni a dekarbonizáció kérdésére, hiszen ez az energia, vonatkozó javaslat egyik legfontosabb eleme. A kollégáim említették már, hogy mi a legnagyobb veszély a környezetre káros szubvenciók, ezek veszélyeztetik a dekarbonizációt. Nagyon fontos éles vita zajlik az energiabiztonságról, ami természetesen egy legitim vita, és a tagállamok szeretnének biztonságos energiaellátást. Ugyanakkor azonban ezt a vitát fel lehet használni arra is, egyfajta trójai lóként, hogy foszilis energiahordozókat, vagy nem konvencionális energiahordozókat, mint amilyen a pala, gáz, palaolaj, vagy a szenet reklámozzák. Kérdésem az, hogyan kívánja harmonizálni a tagállamok energiabiztonsággal kapcsolatos szükségletét, hogyan kívánja ezt összhangba hozni a dekarbonizációs célokkal közép-kelet-európai, dél-európai régiókból sokszor hallani azt, hogy az energiabiztonsági kérdések le fogják győzni, úgymond a fenntartatósági és dekarbonizációs törekvéseket. Köszönöm szépen, és most Fronte képviselője szó a frontek képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, megvártam, amíg hallom a nevemet. Nos, a megoldás a biztonságos európai energia ellátásra vonatkozó megoldást egy tárgyalásos folyamat eredménye kell, hogy legyen, amelyben minden tagállam részt vesz. Szép dolog ez az Energia Unió, de a polgárokat kell mindennek a középpontjába állítani, és hát majd meglátjuk, hogy a gyakorlatban ez hogy fog sikerülni. Nem nagyon ö, szakmai kérdést szeretnék feltenni, mert múlt héten ö, kérdeztük az embereket arról, hogy mit kérdeznének akkor, hogyha lehetőségük lenne kérdéseket feltenni. Általában Oroszországot és Észak-Afrikát eh, említették, eh, amelyekkel kapcsolatban egy vészhelyzet eh, szenárióra, stratégiára is szükség van. Mire szak, mi, van, mi lenne akkor, ha Oroszország és Észak-Afrika kiesne az ellátás szempontjából? A következő években lehet, hogy nagyon meg fog ugrani az kőolaj felhasználás is. Mit kívánunk tenni, hiszen ennek nagyon komoly következményei lennének. Azután hogyan ítéli meg azt, hogyha felfut a kőolajfogyasztás? A frackinggel, a repesztéses technológiával kapcsolatban is lenne egy kérdésem. Itt volt erről egy szavazás, és az emberek ezt nagyon felemás módon ítélik meg. Mi a bizottság és az önvéleménye a frackingnek van a helye Európában? Köszönöm, Péter Le úr. Köszönöm, elnök úr, alelnök úr. A prezentációja megemelte az én energiaszintemet. Szeretném azt javasolni a bizottságnak és a tagállamoknak, hogy változassák meg azt, ahogyan investálnak az energetikába és a vidékfejlesztésbe. Inkább ezt a klímastratégia és az energiaunió megvalósítására kellene felhasználni. Eddig nagyon magas energia árak sok mindent megakadályoznak. Szlovéniában mi is a helyzet? Rengeteg szubvenciót kap a mezőgazdaság, de nem változtatunk az energiaforrásokon. Ezért egy nagyon konkrét javaslatom lenne. A szubvenciókat arra használjuk fel, hogy ezzel csökkentsük az energia költségeket, és megfelelő ösztönzőket teremtsünk arra, hogy megújulókba ruházanak be a gazdák. Hogyan lehet ezt elérni? Úgyhogy, ha intelligensen használjuk a szubvenciókat. A e, gazdák e, mondjuk e, napenergiát napenergia termelésre állhatnának át hosszú távú hitelekkel, és ezt itt termelt energiát intelligens hálózatokba tudnák betáplálni. A szubvenciókat közvetlenül hozzá lehetne kötni az energia előállításához. Szerintem ez megvalósítható. Összegezve, a, integrálni kell a vidékfejlesztést és az energetikai stratégiát egyetlen egy stratégiává. El tudja képzelni ön is, alelnök úr, hogy a következő években ilyen irányba mozdulunk el? Köszönöm szépen. Gudeland asszony következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, elnök úr, önnek is, hogy ilyen jó információban gazdag bevezető előadást tartott, és a kérdésekre is nagyon jó válaszokat hallottunk öntől. A megújuló energiaforrások kiemelt szerepet kapnak, és hallottuk öntől, hogy átdolgozásra kerül 2016 17-ben az irányel. 2030-ra szeretnénk kötelező célokat a tagállamoknak, előni a tagállamoknak új javaslatokra um, lenne szükség, uh, annak érdekében, hogy a célok valóban kötelezőek uh, legyenek, és egyfajta modellt ki kellene dolgozni arra vonatkozóan, ami segítené a célok elérését. Ezzel a modellel kapcsolatban mit gondol a bizottság? Hogyan lehetne a megújuló energiaforrások felhasználását növelni, amik nincsenek kötelező előírások, vagy követelmények, vagy a célokat nem tesszük kötelezővé. Hogyan lehetne más eh, mechanizmusok eh, igénybevételével eh, megvalósítani az energiauniós célokat úgy, hogy nagyobb mértékben hagyatkozzunk megújuló energiákra. És mindenekelőtt, tehát hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy tudja a jobb kéz, hogy mit csinál a bal. Az ellátás biztonsága persze nagyon fontos, de az is ugyanolyan fontos, hogy a megújuló energiák eh, valóban az Energia Unió struktúrájának eh, meghatározó részét alkossák. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Halelnök úr, szeretném önnek is megköszönni az előadását nagyon világos volt, jól struktúrált, és mm, meglehetősen jó következtetéseket vont le. De azért elég az általánosságok szintjén mozgott a bevezető előadás. Az Energiunió nyilvánvalóan nagyon ambiciózus eh, célokat kíván eh, megvalósítani, szeretne eh, harmonizációt megvalósítani az Európai Unióban az energetika területén. Ő már több dimenziót felvázolt, politikai, diplomáciai és jogalkotási dimenzióról beszélt. Ami a politikai dimenziót illeti, említette, hogy lesz egy konzultáció a tagállamokban, amelynek az lesz a célja, hogy a helyi eh, szereplőket, érintetteket, polgármestereket, eh, és emellett civil szervezeteket és másokat is eh, bevonjanak abba, hogy aktívan részt vegyenek az Energiaunió projektben. Kérdésem a következő. Vannak problémák, és érdekelne, hogy ennek a megoldását ön hogyan képzeli el. Az energia ára tulajdonképpen az energiát szolgáltató és előállító cégek határozzák meg. És ők sokszor piaci erőfölönyt is élveznek, és domináns pozícióban vannak, vagy kontrollt gyakorolnak az energiaforrások felett is. A fosszilis energiaforrásokkal kapcsolatban vannak ugyan kötelező célok, de gyakran megfeledkezünk a fosszilis energiaforrásokkal kapcsolatos célok betartatásáról. Még egy kérdésem van. Horvát vagyok, és ezért azt kérdezném, hogy eh, a délkelet-európai polgárok mikor kapnak végre konkrét információt arról, hogy mi lesz a ter- tervezett vezeték adriai lábával, ugyanis a gázellátásunk biztonsága egy ilyen adriai leágazás nélkül nem biztosítható. Köszönöm, hogy az LNG terminál projekt kapcsán sikerült előre lépés, és ez a Juncker tervnek is egy része lett. hogyan ítéli meg az LNG projektet, a cseppfolyósított gázprojektet, mikor kezdik majd végrehajtani, mert ez a projekt nagyon sok munka lehetőséget is fog teremteni. Köszönöm. Címer. Vagy. Panie Przewodniczący, chciałbym zapytać o... Köszönöm. Alelnök úr, a kérdésem arra vonatkozik, hogy hogyan látja az energia kosár összetételében a foszilis energia jövőjét. A klíma változásra ennek nagyon nagy hatása lesz, és nyilván következményekkel jár, ahogy az is, hogy milyen döntés születik bizonyos tagállamokban a foszilis energia, mint például a elsősorban a szén nagyon fontos szerepet játszik az energia kosárban, és ezt nem lehet egyik napra a másikra megváltoztatni és azt kell látni, hogy ha egy gyors váltás következményei súlyosak lehetnek. Például, hogyha más típusú tüzelőanyagra állunk át nagyon gyorsan, amely mondjuk nem bocsát ki annyi hulladékot, de ez növeli a gáz importot, és adott esetben nehézségeket okozhat ez az új helyzet és mert azt is látni kell, hogy ki a fő ellátó az Oroszország adott esetben, hogy gázt lehet beszerezni. Egy másik kérdés az energia árak és a diversifikáció összefüggés. Hogyha azt veszük, hogy a fő ellátó Gazprom és különböző árakat szabnak meg az Európai Unióban a különböző vásárlók számára, és ez nem a szállítási távolsággal függ össze hanem politikai kérdést csinálnak belőle és ebben az ügyben eh, igencsak szétcsúszik a helyzet az Európai Unión belül. Ön hogyan látja itt a megoldás lehetőségét? Köszönöm szépen, beletúr. úr. Köszönöm szépen, elnök úr, alelnök úr. Köszönöm szépen a világos és átlátható bemutatót. Szeretnék visszatérni az ETS, a kibocsátás kereselem reformjára. Grót úr is felvetette ezt már sikeresen, de azt gondolom, hogy első lépésekre van szükség, és természetesen meg kell fogalmazni az új ambiciózus lépéseket is. Csak szóba kell itt persze a karbonlikítsész, a termelés áthelyezése, és a parlament iránymutatásait sem szabad itt szem előtt téveszteni. Két konkrét kérdésem van. A bevételeket tekintve az ETS-ben, a kibőzsezás kereskedelemben, ez egy nagyon érzékeny rendszer. Hogyan tudjuk hol rávenni a tagállamokat és a vállalatokat, hogy új technológiákra foly, fordítsanak pénzt, a beruházások az új technológiákban, mennek, hogyan tudjuk ezt eh, eh, elősegíteni, hogyan tudunk hozzájárulni. Ez a második kérdés pedig az, az ETS hatájára vonatkozik, számos projekt van itt a különböző tagállamokban. Hogyan tudnánk ezeket integrálni, főleg hogyan tudnánk figyelembe venni a szállítási ágazatot az ETS reformjában? Hogyan látja ezeket a javaslatokat? Köszönöm. Azt hiszem az utolsó kérdés Nagyik úr. Thank you, Chair. Right. Folyt. Nos, köszönöm szépen. Nem a legegyszerű portfólió, amit kapott, és nagyon jól kezeli ezt a területet. Ennek ellenére szeretném felvetni az energiaforrások közös beszerzését. Ezt önkéntesen kívánják bevezetni a tagállamok számára. Ez így van? És hogyha milyen mechanizmus alapján történik ez egy keretet hoz létre, a bizottság erre, vagy platformot, vagy ezt még meg kell beszélni. Egy másik kérdés pedig hogyan tudjuk biztosítani, hogy az energia árak legyenek versenyképesek? Hogyan tudjuk az EU versenyképességét elősegíteni, és az energiaforrások hogyan tudjuk itt a diversifikációt elősegíteni? A kérdésem az, hogy terveznek -e valamilyen szektorális célzott támogatást, vagy mindenek előtt az energiahatékonyság az, amivel foglalkoznak. Köszönöm szépen, most pedig alelnök úr. Parancs. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a sok figyelmet, köszönöm az érdeklődést, és köszönöm a nagyon konkrét kérdéseket. Nagyon sokszor, amikor hallom a kérdéseket, akkor már is megpróbálom őket csoportosítani, hogy erről még többet kell beszélnem, erről még nincsenek meg a pontos válaszaim, de hát természetesen mindent megteszek annak érdekében, hogy közösen előre tudjuk vinni ezeket a politikákat, úgyhogy köszönöm szépen az elgondolkodtató kérdéseket. Krosztet asszonynak válaszolnék először. A bevezető beszédemben már utaltam arra, hogy milyen diplomáciai munkát végeztünk el Arias Kanyete biztos úrral a földközi tengeri területeken. Több országba is elmentünk, és elkezdtük a diplomáciai előkészítő munkát. Létrehoztuk az úgynevezett mediterrán platformot, és remélem, hogy így az energiabiztonság, az elektromos áram, és az összeköttetések témájában előrehaladást tudunk majd elérni. Ezen kívül kitértünk a megújuló energiaforrások felhasználására is. Én úgy ítélem meg, hogy ezek a látogatások rendkívül sikeresek voltak. Pozitív jeleket kaptunk Algéria részéről, illetve más országok részéről is ebben a régióban. Nyitottak voltak az együttműködésre, és most már a konkrét projektekről beszélünk. A megújuló energiaforrások felhasználása is fontos a világ ezer részén, különösen a napenergia, a nappanelek felhasználása. Tehát egyértelmű számunkra is, hogy a földközi tengeri régió kulcsfontosságú terület marad az energiapolitika és az energia együttműködés szempontjából az elkövetkezendő évekre nézve. Deli asszony a dekarbonizációról beszélt, de nem csak ő volt az, aki felvetette ezt a kérdést, valamint a közlekedéssel kapcsolatos kérdéseket is érintették a többi hozzászólók is. Úgyhogy néhány rövid megjegyzést szeretnék elmondani a közlekedés területén. A közlekedési biztos, biztos asszony folyamatos együttműködésben dolgozik a mi tárcánkkal, és reméljük, hogy a megfelelő üzemanyag felhasználást biztosítani tudjuk a közlekedésben. Amikor a jövőbeli infrastruktúrális projektekről beszélünk, különösen a közúti közlekedésnél, akkor az elektromos járművekre való áttérés rendkívül fontos kérdés. meg kell néznünk, hogy milyen lehetőségeket tudunk biztosítani. Ugyanis mi történik, hogyha valaki szeretne venni egy elektromos autót, de aztán mégsem ezt veszi meg, mert úgy gondolja, hogy nem lesz megfelelő lehetősége arra, hogy ott és ahol akarja, fel tudja tölteni ezt a járművet. Vagy pedig létrehozunk számos feltöltő állomást, és végül pedig senki sem vesz elektromos autót. Úgyhogy ezeket a lehetőségeket össze kell hangolnunk. Megfelelő infrastruktúrát kell kialakítanunk Európa szerte. Ezek a feltöltő állomások ugyanolyan fontos részei a projekteknek, mint maguknak az elektromos autóknak a kifejlesztése. Külön vizsgáljuk a különböző tagállamokat, és tagállami feltérképezést végzünk, hogy mely tagállamnak mire van szüksége annak érdekében, hogy az Energiaunió megvalósuljon. Vizsgáljuk a közlekedési lehetőségeket és a dekarbonizációs lehetőségeket is. Június 18-án nagy konferenciát szervezünk majd egyébként a közúti közlekedés dekarbonizációjával kapcsolatban. Volt egy stratégiai napunk is, ahol minden érdekelt féllel felvettük a kapcsolatot, és a többi energiáért felelős biztossal együtt megpróbáltunk kidolgozni olyan irányvonalakat, amelyek felhasználják az eddigi tapasztalatokat, és konkrét jogalkotási javaslatokhoz vezetnek. De természetesen várjuk még ezt a dekarbonizációs konferenciát a nyári szünet előtt, és ennek az eredményeit is belefoglaljuk majd a legújabbi munkánkba az autók és teherautók CO kibocsátásával kapcsolatos normákat 2016-2017-re szeretnénk megújítani, és ezen kívül egy együttműködő intelligens közlekedési rendszerről is tárgyalunk, és nagyon jó lenne, hogyha például Brüsszel és Strasbourg között mindenki zöggenőmentesen közlekedhetne, nem lenne sehol közlekedési dugó. Jó lenne, hogyha intelligensebben tudnánk használni a tömegközlekedést, és nem kellene annyit várakoznunk, illetve az autónkkal nem kellene olyan sok időt közlekedési dugóban várakoznunk. Az ETS és nem ETS rendszerek szintén kapcsolódnak ehhez a kérdéshez. Az ETS kérdéseknél egyébként, amit külön kell kezelnünk, az a repülés, ugyanis itt az ICAO-val és nemzetközi szervezetekkel, nemzetközi partnerekkel is együtt kell működnünk a megoldások kidolgozásában. Itt nagyon komoly koordinációs munkára van szükség. A dekarbonizáció ügyében mit tehetünk még? Úgy gondolom, hogy nagyon sokat tehetünk annak érdekében, hogy intelligensebb technológiák legyenek a légkondicionálás és a fűtés tekintetében. Lesz tehát ezzel kapcsolatban egy új fűtési-hűtési tervezetünk, egy új irányvonalunk. Aztán itt van a megújulókról szóló csomag, valamint több előkészítő munka, illetve közlemény is, amelyet a bizottság készített el, illetve fog elkészíteni a 2015-ös, illetve 2016-os években. Duncan úrnak köszönöm szépen, hogy felhívta a figyelmet Skóciára, hát reméljük, hogy mi hamarabb eljuthatunk majd ismét Skóciába. Természetesen figyeljük a tagállamok specificitásait, és az a célunk, hogy a tagállamok sajátosságának figyelembevételével egységes európai energiapiacot tudjunk megvalósítani. Tehát mindenkit szeretnék megnyugtatni a felül, hogy figyelembe vesszük a tagállamok sajátosságait, figyelembe vesszük a regionális szintet, a tagállami szintet, és ezek harmonizációjával szeretnénk egyfajta európai célkitűzéseket megvalósítani. Gondolom, hogy mindenki számára egyértelmű, hogyha egy ilyen nagyon fontos gazdasági és energetikai kérdésben előre akarunk lépni, akkor azért a legfelsőbb szintre, tehát az, az európai szintre kell föllépnünk. Martinez asszony kérdésére válaszolva, hogy ugye mit tehetnénk, hogy az energiárak csökkenjenek, Véleményem szerint az a legjobb megközelítés, hogy növelni kellene a versenyt a piacon. Így a fogyasztókat felruháznánk valóban azzal a lehetőséggel, hogy választhatnak a különböző szolgáltatók közül, hogy inkább intelligens rendszerek felé lépjenek el, inkább olyan rendszereket választanak, ahol az energia elosztási költségek alacsonyak. Tudom, természetesen tisztában vagyok vele, hogy vannak olyan fogyasztóink, akik nehéz helyzetben vannak, tudjuk, hogy nagyon sokan szociális segítségre szorulnak, és mi is volt a szám, nem is tudom, talán 51 millió ember él olyan háztartásban, amely nehezen vagy nem tudja kifizetni a számláit. Ez valóban nagyon komoly szociális probléma. Így Dali asszony kérdésére válaszoltam már a dekarbonizáció kapcsán, úgyhogy a többi dekarbonizációs kérdésre nem fogok válaszolni, ami pedig a környezetszennyező támogatásokat illeti. Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy az erre vonatkozó jogszabályokat maximálisan betartassuk. A következő kérdés az energiafüggőségre vonatkozott. Úgy gondolom, hogy az afrikai régió nagyon fontos energiaforrásunk, nagyon fontos energiabeszerzési területünk marad. De nem szeretnénk függőségi helyzetbe kerülni. A Kaszpi-tengeri régióból új gáz érkezik majd, úgy gondolom, hogy ez is hozzájárul a függetlenségünk növeléséhez. Ezen kívül a saját forrásainkat, például a szelet, a napenergiát jobban fel fogjuk használni a jövőben. Nagyon keményen dolgozunk azon is, hogy az LNG stratégiánk erősebb legyen, jobb legyen, hatékonyabb legyen, és a világpiacon bemutatott fejlődéseket, fejlesztéseket mi is megfelelőképpen tudjuk használni így a gáz egy sokkal elterjedtebb, globálisabb árucik lesz. Az LNG ára egyébként most már alacsonyabb, mint a csővezetékeken érkező gáz ára. Hogyha megtaláljuk a saját adóinkat, hogyha a saját stratégiánkat megfelelőképpen tudjuk kialakítani, akkor nem leszünk túlzottan függőek egy-egy Európán kívül eső területtől, mint ahogy azt láttuk a múltban nagyon sokszor. Ami a palagázt illeti, egészen más a helyzet Európában, és más a helyzet az Egyesült Államokban. A geológiai felépítése más a két kontinensnek, és a hidraulikus repesztés elfogadottsága is egészen más az európai és az amerikai társadalomban. Úgy véljük, hogy egyelőre minden egyes tagállamnak magának kell eldöntenie, hogy a hidraulikus repesztést kívánja-e alkalmazni, vagy sem. Meg kell néznünk, hogy melyek a legfejlettebb technológiák, melyek a legkörnyezetbarátabb technológiák, és melyek a legnaprakészebb adatok, amiket figyelembe kell vennünk, és ezek alapján fogjuk megvizsgálni a különböző projekteket. Az európaiak számára egészen mást jelent a palagáz kitermelése és a hidraulikus refesztés, mint Európában, és a közvéleményt is igenis figyelembe kell venni ebben a tekintetben. A saját technológiáinkra támaszkodva nagyon messzire juthatunk, az európai intelligens hálózatot valóban meg lehetne teremteni, a technológiák szerintem rendelkezésre állnak, és akkor nagyon sok energiát tudnánk megspórolni, az energiát sokkal hatékonyabban tudnánk elosztani, és így a CO kettő kibocsátás sokkal alacsonyabb lenne, a környezetvédelmi szintünk pedig magasabb lenne, és egészségesebb környezetben élhetnénk. Peter Leónak köszönöm szépen a javaslatot. Eléggé technikai jellegű kérdésről volt szó, kérném, hogy ezt írásban jutass el hozzám, és akkor részletesebben meg tudom vizsgálni, és fogunk erre válaszolni. Ami a zöld politikákat és az energia hatékony politikákat illeti. Ugye mindennek az alapja az Európai Uniós költségvetés. Itt vannak a kohéziós lehetőségek, itt vannak a kohéziós alapok, és magának a költségvetésnek, ennek a költségvetésnek a 20%-át zöld célkitűzésekre kell fordítani. Tehát az önjavaslatánál meg kell nézni a saját fejlesztési politikai szabályainkat, hogy ezekkel hogyan lehetne összeegyeztetni az ön lehetőségét. Aztán itt van a Juncker beruházási terv, természetesen az energiahatékonyság ennek az egyik legfontosabb területe. Itt van a legnagyobb szükség a segítségre és a támogatásra. Reméljük, hogy megszületnek majd a megfelelő projektek, és reméljük, hogy ezek átmennek majd az első szűrővizsgálaton, és akkor meg is kaphatják a támogatást. Nagyon sok önkormányzat számára, nagyon sok polgármester számára prioritást jelentenek ezek a projektek, és reméljük, hogy a Juncker beruházási alapból kapnak is majd támogatást ezek a projektek. A tagállami bankok is hozzájárulnak majd a finanszírozáshoz, és ennek köszönhetően gyorsan ki lehet majd gyorsan el lehet majd indítani ezeket a fejlesztéseket, ezeket a projekteket. Ami a Körki LNG projektet illeti, ez stratégiai fontosságú, és reméljük, hogy ezen a projekten keresztül javítani tudjuk majd az egész adriai régió energiafüggetlenségét. Horvátországban lesz majd egy ülésünk ebben a témában július elején. Ez a projektek összekapcsolásával áll kapcsolatban, és politikai szinten szeretnénk az elkötelezettségünket kifejezni, és amennyiben ez a politikai elhatározás megszüledik, akkor a régió országait össze lehet majd fogni, nem csak az adriai régió Európai Uniós országait, hanem az uniónak egyelőre még, hanem azokat az országokat is, amelyek nem tagjai az Európai Uniónak, tehát egy egyfajta uniós és unión kívüli energia közösség jöhetne létre. Az energia mix szuverenitását tiszteletben kell tartanunk, de hogyha megnézzük a 2013-as tanácsi következtetéseket, akkor ott még egészen más volt a kiindulási alap. A CCU technológiákat sem szabad elfelejtenünk a fejlesztési politikában, hiszen ez olyan technológiai előrelépés, amely mindannyiunk számára hasznos lehet. A Gazprom vita Margaret Vestage illetékességi köre, úgyhogy ebbe most nem szólnék bele. A trösztellenes vizsgálat folyamatban van, ezzel ugye Vestager asszony foglalkozik a bizottságon belül. A Gazprom egyelőre most fogalmazza meg a válaszait a bizottság aggájaival kapcsolatban, úgyhogy várjuk a válaszokat. Belet úr az etés reformmal kapcsolatban tett fel egy kérdést. Ő remekül ismeri ezt a témát, ami a az aukciók bevételének újraelosztását illeti, itt a különböző tagállamokban különböző megközelítéseket alkalmaznak. A bevétele 90%-a az illetékes tagállamhoz kerül, és a fennmaradó 10% pedig azokhoz a tagállamokhoz kerül, ahol innovációra van szükség, ahol nagyobb modernizációra, fejlesztésre van szükség, tehát ebből egy egyfajta modernizációs alap jön majd létre ezekből a, az árverési bevételekből, illetve hát a 10%-okból, és ezeket azokban a tagállamokban kell majd felhasználni, ahol a modernizációra nagyobb szükség van és honfitársamnak, nagy képviselőnek pedig azt szeretném mondani, hogy a gázbeszerzéssel, a közös gázbeszerzéssel kapcsolatos tanulmányok elindultak, ennek opcionális módon kell működnie, ezt válsághelyzetben lehet majd felhasználni. Egyébként az előkészítő tanulmánynak az eredményeit szeptemberre, októberre várjuk, akkor fogjuk majd látni egy kicsit részletesebben, hogy a jövőben hogyan lehet majd konkrétan felhasználni ezeket az adatokat, ami az energia árakat és az energiahatékonyságot illeti. Ezek olyan témák, amelyeket a jogalkotási tervezetben feldolgoztunk, ezekre már többször is utaltunk. Elmondtam már, hogy megfelelő versenyt kell teremteni, növelni kell a versenyt, hogy nyomást gyakoroljunk a piacra, hogy az árakat csökkentsék. Elnök úr, köszönöm szépen, hogy szót kaptam, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy válaszolhattam a szakbizottság tagjainak kérdésére. Köszönöm szépen, nem csak azt, hogy itt volt közöttünk, hanem azt is, hogy a szakbizottság tagjaiknak a kérdését ilyen kitörően megválaszolta. Most lezáratjuk az ülésünket. A következő ülésünk május 26-án lesz Brüsszelben. Nincs több font a napi rendünkön. Köszönöm, hogy itt voltak, és Sefkovics biztosnak is köszönöm, hogy itt volt.